Kezdjük akkor a napi rendelfogadásával. A zöld frakció azt kérte, hogy a bizottsággal egy eszmecserét folytassunk e, különböző aktákkal kapcsolatban, környezetvédelmi inspekciók, e, fenntartható élelmiszergyártás, és a többi. Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor ezt elfogadhatjuk. 17a pontként szerda délután fogjuk ezt megbeszélni. az elnök közleményei. Az első a következő szakbizottsági ülések időpontjával kapcsolatos, mivel ez átfedésbe került a biztos jelöltek meghallgatásával szeptember 29-30-i, illetve október 6-i ülésünket törölték. A meghallgatás, amit az MB bizottság rendez, a következőképpen valósul meg. Vella biztos jelölt meghallgatása a PES bizottsággal együtt hétfőn lesz, szeptember 29-én, délután 14 óra 30-kor, tehát fél háromkor. Androkaitis biztos jelölt meghallgatása kedden, szeptember 30-án lesz reggel 9-kor, Arias Kanyete biztos jelölt meghallgatása október 1-én szerdán 18 órakor Bratusek biztos úr meghallgatás az ITRE szakbizottsággal együtt, október 6-án lesz, 14 óra 30 perckor. A képviselők megkapják a meghívást a titkárság részéről minden meghallgatásra, amelyben az ENVI szakbizottság érintett. A következő pontom az elnök közleményeiből az elnökség ülésével szeptember végén, szeptember 30-án lesz a CITAS átdolgozott változatáról. Az olasz elnökséggel, az olasz elnökséggel fogjuk ezt megbeszélni a tanács és az Európai Parlament közötti egyetértés hiánya miatt akadt meg ez a folyamat a végrehajtási aktusok tekintetében megoldásra kell jutni. A harmadik bejelentés pedig a tolmácsolásra vonatkozik. 21 nyelven áll rendelkezésükre a tolmácsolás. Az észt és máltai kollégától elnézést kérünk. Sajnos nekik nem tudunk tolmácsolást biztosítani ma. Ahogyan mindig, elektronikus formában is elérhető az ülésünk anyaga, illetve az interneten is követhető az ülés, webstreaming segítségével. A következő bejelentésem a digitális aláírásra vonatkozik. A képviselők rendelkezésére áll a digitális aláírási alkalmazás, amelyel elektronikus úton is aláírhatják a módosító indítványokat. Ennek nagyon sok előnye van, ugyanis fokozott biztonságot nyújt, és egyszerűbbé teszi az aláírások kezelését. A képviselőknek külön, tehát egyenként kell kérvényezniük a PIN kódot. A digitális aláírás előnyeiről, illetve annak használatáról október 9-én délután 16 órakor fognak egy tájékoztatót tartani, erre már megkapták e-mailben a meghívót. E-meeting előadás. A papír használat csökkentése céljából az Európai Parlament egy e-meeting elnevezésű kezdeményezéssel élt, így módon valamennyi szakbizottsági dokumentumot el lehet érni tabletről vagy laptopról. Ezért meghívtuk a DJI Tech két képviselőjét, Virpi Kojka asszonyt és Dana Uradit, urat, és szeretném mindkettőjüket felkérni arra, hogy nagyon röviden magyarázzák el nekünk, hogyan működik ez a projekt. Parancsoljanak. Thank you, Chair, and, uh, thank Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy uh, az e-mintig alkalmazást bemutassam, akik uh, a szakbizottságban korábban is közreműködtek és tagok voltak, nyilván hallottak az e-meetingről, és használták is, de hát nyilván vannak új tagok is, ezért szeretnénk röviden bemutatni azt, hogy az e-meeting hogyan működik. Mint az elnök úr elmondta, az e-meeting azért van, hogy az egész parlamentnek segítsen a papírfogyasztás csökkentésében Valamennyien tudjuk, hogy nagyon sok dokumentumot kinyomtattak egy-egy konkrét ülésre, aztán a végén alig használták a rendelkezésre bocsátott papírt, ez óriási pazarlást jelentett. Az e-meeting nem csak azért van, hogy papírt váltsunk fel vele, azért is van e-meeting, hogy mindenki hatékonyabban tudjon dolgozni, nem csak itt, vagy az irodákban, hanem bárhol máshol hozzáférhessenek mobil eszközeiken a dokumentumokhoz egy olyan applikáció, amit egy új típusú munkavégzésre szeretnénk alkalmazni itt és máshol. Laptop, smartphone, táblagép erre mind alkalmazható. A lényeg, hogy hozzáférhető kapcsolatuk legyen és akkor használni lehet ezeket papír nélkül. Egy kis demót készítettünk az e-meetingről, és akinél van most egy táblagép, vagy egy smartphone, egy okostelefon, akkor azon is követhetik a munkát, akár be is léphetnek a felületre. Egy kis, egyoldalas anyagot útmutatót osztottunk ki, hogy hogyan használják ezt. Szeretnénk elkerülni a túl sok papír felhasználást ebben az ügyben, de persze ez egy kis kivétel most. Röviden, az e-meeting egy web alkalmazás, szükség van egy web címre, a web címet megtalálják, ez szerepel az útmutatón is. Aztán kell egy login és egy jelszó, amivel be tudnak lépni az elnök engedélyével. Most a kollégámat megkérem, hogy mutassa be az e-meetinget, hogyan működik, és amennyiben kérdéseik vannak, azt követően tegyék fel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A prezentációt egy iPad-en csinálom, persze bármilyen más eszközt felhasználhatnak erre a célra. Mint már elhangzott, az e-meeting egy web alkalmazás. Szoftverre külön nincs szükség. Az Európai Parlament hivatalos honlapját vesszük igénybe először. Erre van szükség, hogy használjuk ezt. És utána a slash e-meeting mivel az alkalmazás egy belső alkalmazás, csak a staff a személyzet számára, vagy a képviselők számára hozzáférhető, mert szükség van hozzá egy jelszóra. Itt most a sajátomat használom, de hát önök a sajátjukat használják, ez az én felhasználói nevem, és itt pedig a jelszavam következik. Itt, hogyha első alkalommal lépnek be, akkor itt ez a bevezető képernyő látható. Három lépésre van szükség, hogy hozzáférjenek a dokumentumhoz. Nyelvet, szakbizottságot és ülést választunk. Itt a startra klikkelek. Itt ez valamennyi nyelven elérhető ez a felület, az összes szakbizottság is elérhető természetesen ugyanazon a interfészen itt láthatjuk a nyelveket először. Angolra váltok most. Utána ki kell választani a szakbizottságot. Ebben az esetben a környezetvédelmi szakbizottságról van szó. Ez egy globális áttekintés, ezt látjuk rajta. Itt van az ülés, a bal oldalon, a jobb oldalon pedig a napi rend található az egyesülésekre. A jobb oldalon e, legfelül különböző paraméterek szerepelnek, gombok szerepelnek az agendára, az azt jelenti, a napirendre léphetünk, e, itt a dokumentumokat is kereshetjük, aztán az egy komitéről még beszélek, visszajelzés, hogyha valami újat kérnek, segítséget kérnek, és egy kis help, segítség, és pont is szerepel. Ez szerintem kivalóan működik. Itt lehetőség van arra, hogy az utolsó pillanatban is dokumentumokat tegyünk fel erre, és azt mindenkivel meg tudjuk osztani egyik pillanatról a másikra. A menü mellett látjuk, hogy lehetőség van arra, hogy egy-egy témát kiválasszunk, és adott esetben ezt megosztják az asszisztensekkel, a kollégákkal. Most pedig egy kicsit részlet látjuk az alkalmazás tartalmát a bal oldalon. A mai napot választom ki, a mai ülést választom ki. 24-e, a jobb oldalon pedig egy frissített napi rendváltozatot találunk az összes ide vágó dokumentummal. Hogyha van egy plusz, akkor plusz információt tudunk szerezni, ha erre rákattintunk minden egyes ponttal kapcsolatban további információ közszerepelhetnek az előadóra vonatkozóan, stb. stb. vagy maga az anyag. Régebben ezt kinyomtattuk, most az alapgondolat az, hogy ez az alkalmazás, az e alkalmazás tényleg használható, még az oly módon, hogy ezzel pótoljuk a régebben kinyomtatott anyagot. Minden egyes napirendi pont esetében van egy csatolt dokumentum, itt a napirend tervezet valamennyi nyelven hozzáférhető, román nyelven például. Most megnyitottam a dokumentumot. Hogyha valamilyen kiegészítést, jegyzetelést fűznének hozzá a dokumentumhoz, akkor meg kell nyitni egy másik alkalmazásban. Itt most attól függ, hogy a gépükön milyen szerkesztőt, szövegszerkesztőt használnak, Adobe Reader például. Ez egyfajta szerkesztő. És akkor elkezdek eszközöket használni, jegyzetelhetek, bekarikázhatok valamit. Ugye itt kiegészítem egy jegyzettel. Ez egy kommentár szerepel itt és amit feltöltöttem, az lát, jól látható, és ezt, a saj, ezt le is zárhatom, tehát ezt az információt nem osztom meg másokkal. Miután a jegyzetelést elvégeztem, a dokumentumot meg is oszthatom, ha azt szeretném az asszisztenssel vagy a kollégákkal, és az összes tervezett jegyzet szerepel az új változatban. Tehát akár jegyzetel dokumentumot is meg tudok osztani. Ez egy tipikus imintig felhasználás. Bármikor hozzá tudok férni a hozzáférhető dokumentumokhoz a dokum- az ülések előtt. Bármelyik nyelven megnyitom, eh, dolgozni tudok rajta, és meg tudom osztani kollégákkal. Most pedig egy másik alkalmazásunk is van, ezt is bemutatnám, ez az e-committee. Az e-committee alkalmazás minden egyes szakbizottságra külön vonatkozik. Ez az a terület, ahol el lehet tárolni a dokumentumokat, ami a munkájukkal összefügg tehát itt plusz információt is találnak, ami segít elő felkészülni az ülésre. Tervezeteket, jelentéstervezeteket, véleménytervezeteket készíthetnek, vagy nézhetnek meg, ezt el lehet itt menteni. Ez az e-committee alkalmazás, ez megint csak az összes szakbizottságra külön érhető el. Megint csak egy nagyon rövid áttekintést nyújtanék ez többet kínál az előzőnél, ez a mobil alkalmazás. Persze minden eszközön használható, ezt már mondtam, minden nemű képernyő felbontás mellett. a képviselőkre vonatkozó, az asszisztensekre vonatkozó információk szerepelnek, amiket el tudok érni. Rendszer, adminisztrátor, nagyon hasznos mindenki számára, például az asszisztensek számára hozzáférünk az összes információhoz az e ban A fő cél természetesen az a e-meeting használata az, az imént elmondott okokra visszavezethetően. Ennyi lett volna a bevezetőm, és amennyiben kérdésük van, kész vagyok válaszolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Domán. Nem hiszem, hogy lennének kérdések ezzel a témával kapcsolatban. Azért gondoltuk, hogy ez hasznos lehet, hogy lássák a kollégák, hogy milyen eszközöket alkalmazhatnak, és akkor a titkársággal és az ITEC főigazgatósággal egy speciális számlát vagy weboldalt nyithattánk annak érdekében, hogy továbbképzésben részesítsük például az asszisztenseket is, hogy hogyan használhatják ezt az eszközt. Köszönet az ITEC főigazgatóságnak, és már is áttérnénk a napi rendi pontunk közül a következőre, nevezetesen a negyedikre, A tanács közleményéről van szó. Ez relatíve azt jelenti, hogy a tagállamoknak a területükön történő GMO termesztés korlátozható. Megkaptuk a tanács új álláspontját. Én csak egyszerűen arra emlékeztetnék, hogy ez a téma rendkívül hosszú történetre tekint vissza, tekintettel arra, hogy 2010-ben született a bizottsági első javaslat, 2010. júliusban fogadta el első olvasatban a parlament saját álláspontját, és csak 2010. 2014 júniusában született meg a politikai megállapodás a tanácssal, minden tagállam pozitív szavazatával. Belgium, Luxemburg kivételével ők tartózkodtak ugyanis. Július 23-án a tanács hivatalos álláspontját kialakította, ezt pedig szeptember 15-én kapta meg a plenárison a parlament. Ez azért is van, mert az olasz elnökség megállapodást szeretett volna második olvasatban 2014 vége előtt. Ezért a következő határidőket állapítottuk meg. Október 13. A mandátum, illetve az a jelentés tervezet készül el eddigre, az MV-vel megtárgyaljuk, a módosítók beadásának határideje október 15, november 5-én a mandátumról szavaz a szakbizottság, és ha megállapodás születik a tanácsal, akkor a megállapodásról 2015. januárjában történik végleges döntés, és természetesen 2015. januárjában kerül megszavazásra plenárison. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, ami a határidőket illeti. Következő. Az ötös pont. A jegyzőkönyvek elfogadása a július 23 24 éről illetve szeptember 3-airól van szó. Ha nincs megjegyzés, az ülés végéig, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig térjünk akkor át a következő pontra. Kifogás a 88. cikk második bekezdése alapján kibocsátás kereskedelmi rendszer a 2015-19 közötti időszakban a kibocsátás áthelyezés kockázatának kitett ágazatok és alágazatok listája címmel. Nos, a zöldek tiltakoztak, Ekaut kollega, úgyhogy már is megadom a szót Ekaut kollégának, hogy vezesse be a témát. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönet mindannyiuknak, hogy eljöttek erre az érdekes vitára. Nagyon sok ö, biznisz, lobby és mindenki figyelt föl erre. Csak azzal kezdeném, hogy mi a kibocsátás, szivárgás vagy szénszivárgás, és hogy miért van a cégeknek problémája a nemzetközi versennyel. Na most ebben az esetben ez azt jelenti, hogy az a cég ingyen uh, juthat hozzá ezekhez uh, a mennyiségekhez, nem kell árverezni. Az alapelképzelés azonban árverezés volt, feltéve azon esetekben, amikor a cégek nemzetközi verseny problémákkal kellett, hogy szembenézzenek. Na most, hogy kiszámoljuk azt, hogy mely cégek uh, juthatnak ehhez hozzá ingyen, uh, már 2008-ban megszületett, tehát hogy melyek azok a cégek, eléggé összetett módon lehet kiszámolni, hogy hogyan lehet ezt a listát összeállítani. Már egyszer tiltakoztunk az Envi nevében 2009-ben, akkor folytattuk rá az első vitát, és tiltakoztunk ezen ellen a módszer ellen, mert azt mondtuk, hogy itt túl sok cég kerülne fel erre a listára, mégpedig úgy, hogy szinte az összes cég, amely CO2-t bocsát ki, fölkerülhetne erre a listára. Sajnálatos módon igazunk lett. Bebizonyosodott, hogy ma több mint 95%-a az iparágban kibocsátott CO2-t kibocsátó cégeknek ezen a listán szerepel. Ha viszont nem, akkor biztos valamit rosszul csinál, úgyhogy elég hosszú ez a lista. Már 2009-ben kifogásoltuk ezt, de a bizottság jelentős ígéretet tett, azt mondták, hogy felülvizsgálják 2014-ben ezt a módszert. Ez benne van a törvényekben is, tehát 2008-ban már megfogalmaztuk, hogy felülvizsgálatra kerül 2008-2020 között, és ezt akkor lehet csak módosítani, mint listát, akkor lehet levenni cégeket erről a listáról, egyébként csak fel írni lehet őket. Mivel megígérték nekünk ezt a 2014-es felülvizsgálatot, úgy döntöttünk, hogy nem kifogásolunk és felülvizsgálunk. Erre most nyáron került sor, a bizottság elvégezte házi feladatát, és készült egy hatástanulmány. Sajnálatos módon ez a hatástanulmány azonban még mindig nem hozzáférhető nyilvánosan. Ezt az elég furának tartom, nagyon remélem az új bizottság jobb szabályokat fog majd hozni, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban az az egyik dolog, hogy amikor megszületik egy hatástanulmány, amely alapján döntés születik, ennek nyilvánosnak kell lenni, hogy tudjuk, mi van mögötte. Hát sajnálatos módon, ugye, végül is mégiscsak hozzáfértünk ehhez, mert ugye semmi sem maradt titok, és ezt körbe is küldtük, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos tehát, hogy hozzáférjünk a hatástanulmányhoz. A legnagyobb problémám pillanatilag az, hogy meghatározzuk, hogy a listára melyik kerül, melyik cég kerül. Felhasználnak egy karbonárat, ez 40 euró per tonna. 40, 30 euró per tonna. És a jelenlegi ár 5 euró, és ez egy óriási probléma, ugyanis minél magasabb karbonárat vagy széndiokszidárat határozok meg, annál több problémánk van a nemzetközi versenyképességgel, hogy hogyha 100 euró lenne ez az ár, akkor az összes listára kerülne, de 30 eurós ár mellett 95%-ban a lista így alakul. És most nagyon érdekes megnézni a hatásvizsgálatot. Annak a 33. oldalán levezetjük, hogy a legszélsőségesebb forgatókönyv mellett 12 eurós ár lesz 2020-ban. Vagyis eh, a bizottság hatásvizsgálata is azt állapítja meg, hogy a lista alapján a 30 eurós ár nem reális és természetesen kötelező a 30 eurót használni, ezt írja erről a törvény. A 33. oldalt viszont látva, most idézem is a hatásvizsgálatot, az irányel szövege nem állapít meg konkrét árat ebben az esetben, konkrét értéket az ára vonatkozóan. Szükség van a hatásvizsgálatokra, hogy jobb ö, eredményekre jussunk a legjobban hozzáférhető adat, vagy a legjobb adatok alapján. A legjobb adatokra hivatkozik tehát a hatásvizsgálat, és a hatásvizsgálat fő következtetése a negyedik oldal itt azt mondja, hogy a legkedvezőbb opció, hogy kevesebb szektor tartoz a lista, és azokra vonatkoztatjuk, akik a 2015-2019-es időszakban a leginkább fontosak. Egy 5 milliárd eurós plusz jövedelmet jelenten a tagállamok részéről. Nagyon fontos, megállapítják azt is, hogy itt nem egy változó árról beszélünk, ez egy elosztási kérdés egyébként, ez az 5 milliárd euró, amiről beszélünk, ez egy elosztás. Ki fizeti ezt az 5 milliárdot? Ki kapja meg az 5 milliárdot? Most a bizottság javaslata az, hogy 30 eurónál maradunk, ez, ezért adták ki hatásvizsgálatot, tehát az 5 milliárd eurót az iparnak adják, akik nek nincsen problémájuk időnként nemzetközi versenyképességgel, tehát nem hivatkozhatnak a túl magas széndiokszidára. Tehát amit most csinálunk, hogy egy 5 milliárdos árat hárítunk a tagállamokra és az adófizetőkre. És most a néppárti kollégákhoz forduljuk, akik minden gazdasági vitában azt mondják, hogy az adófizetők pénzével jól kell bánni, óvatosan kell bánni, és éppen ebben a témában, ahol 5 milliárdról beszélünk, ezt bizony az adófizető állja olyan ágazatok számára is, akiknek nincsen nemzetközi versenyképességi problémájuk. Ez azt jelenti, hogy azokat mentjük ki, akik a saját hibáikból kerülnek egy helyzetbe. Például nem amarról van szó, hogy az egész listát szüntessük meg. Ezt nem állítottam pillanatig. Én csak azt mondom, hogy jobb széndiokszidárat használjuk, hogy így megelőzzük a termelés áthelyezést, vagy a kibocsátás áthelyezést. Tehát azoknak adjunk pénzt, akiknek szükségük van rá, azon ágazatoknak. Máshol viszont jobb szabályozásra van szükség, és ezt kell elemezni, és adott esetben ezek a jól kell elkölteni a pénzünket, és ne az adófizetőkkel fizet, eltüntessünk pénzt azon ágazatok számára, akiknek nincs szükség erre. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, kicsit elégedetlen vagyok, csalódott vagyok ebben az esetben, és nem kell a hibákat újra elkövetni. A pénz újra elosztásáról beszélünk. Itt most az utolsó téma, amit szeretnék felvetni, természetesen itt vannak a lobbisták is, azt mondják, hogy bizonytalanságot teremtünk az ipar az egyes ágazatok számára, amit már elmondtam. 2008-ban egy felülvizsgálat megállapított 2008-as vizsgálatot ígértek, és a hatásvizsgálat eh, állítja, hogy a 30 euró nem jó ár, nem helyes, és a, még az ágazatok is azt mondják, a tagállamok is azt mondják, hogy más árból kéne kiindulni. A hatásvizsgálat azt mondja, 16,5 euró, ez még mindig nagyon magas egyébként, és arra a következtetése jutnak, de ez lenne a legtisztességesebb eredmény de a politikai döntés más eredményre jutott. És mi parlamentként rendelkezünk azzal a joggal, hogy tiltakozzunk, de én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy kötelezettségünk, hogy ez ellen szólaljunk fel. Igenis, világosá kell tenni döntéshozóként a bizottság számára, hogy nem jó a politika, amit csináltok, ez nem jó szabályozás, és remélem, hogy Timmermans úr nem sokára lép ebben az ügyben, itt van a hatásvizsgálat, ti csináltattatok, ott van a jó szabályozás, a jobb szabályozás, és az Európai Parlamentnek ezzel szembe kell mennie, és ezt kell mondani, a jobb listára van szükség. Az ipar tudta, hogy egy ilyen felvizsgálat jön, és az ipar tudja, hogy mi parlamentként tiltakozhatunk ez ellen, és amit most csinálunk, az a jogainkra való hivatkozás, hogy élünk a jogainkkal. Kérjük meg a bizottságot, hogy álljon elő egy új listával a, te, a kibocsátás áthelyezésről, és ha megfelelő árat tudnak alkalmazni, és egy új listával állnak elő, akkor tudjuk folytatni a munkát és a tárgyalásokat. Nem szívesen teszem ezt őszintén szólva, de itt arról van szó, hogy a politika csinálás minőségét szeretném erősíteni, ez egy nagyon fontos és éppen ezért van fenntartásom az ügyben, és remélem, hogy itt a parlamentben megkapom a többséget, hogy a mai napon elkezdjük a jó kormányzást, vagy a jobb kormányzást. Grazie, e adesso... Köszönöm szépen, most pedig kezdjük Péter Lézével. Köszönöm szépen, elnök úr. Többször is úgy éreztem, hogy megszólítanak, ezért örülök, hogy reagálhatok. Előre bocsátom, persze megértem Bász Eichhout pozícióját helyenként, és azon kollégák pozícióját, akik ezt az állásfoglalást előterjesztették, de azért mégis bosszant, amit egyes lobbisták csinálnak. Azt látjuk, hogy befolyásos lobbisták megtámadják a kibocsátás kereskedelmet. Nem nyíltan mondják ki, bár van, aki már nyíltan is kimondta, hogy ez őrültség, butaság, és jó dolognak tartják, hogy ilyen alacsony az ár, mint ahogyan most látjuk. Egyszerűen ki kell várni, hogy a kibocsátás kereskedelem meghalljon, nem kell tenniük érte semmit. De nekünk kell tennünk valamit annak érdekében, hogy a kibocsátás kereskedelem túléljen, és továbbra is hatásos legyen az Európai Unió klímapolitikát kérdőjelezik meg itt sokan. Ezt én nem tudom támogatni, és nem is akarom. A gazdaság képviselői, ha aggódnak, nos, nekik mondom, hogy ha egyes lobbisták nem játszottak volna ilyen rossz szándékú játékot elmúlt hónapokban, években, akkor ez a vita nem is jönne, akkor senkinek se kéne itt gondolkodnia vagy legalábbis nem kéne aggódnia. Persze lehet, hogy Eichheit úr lehet, hogy előkészít tette volna a saját kritikáját, de talán nem támogatnak ennyien. Azt hiszem, hogy klímavédelemre van szükség, egy politikára. A banki moon csúcson ez egyértelművé várt, New Yorkban is bosszantó volt, hogy Európa nem egyértelmű állásponttal ment oda. Szerintem itt az ideje, hogy határozatot hozzunk arról, hogy az EU-n belül 40%-os csökkentést irányzunk elő, ennek jönnie kell és ez a néppárti frakció álláspontja is. Most eh, nemzetközi szinten ez a szám nagyon fontos lesz szerintem. Az emisszió kereskedelmet erősíteni kell, ezért gondoltam, hogy a backloading módszerét használjuk eh, eh, amit egyébként a kijelölt klímabiztosunk is támogat, ő is harcolt keményen Spanyolországban és ebben az ügyben, és a piac stabilizálási tartalék mellett is vagyok, amit Ivo Belet készít elő jelentéskészítőként. Szerintem ezt előre kéne hozni 2017-re egyébként. Az, hogy itt nem tudunk nagyobb megértést generálni az ágazatok körében, az ipar körében, ez a probléma része, ezért beszélünk erről a mai napon. Hogyha itt a kibocsátás kereskedelmet jobbá tesszük, és egy kicsit javítunk a bizottság javaslatain, akkor nem 5 euróról beszélünk, és ha világos lenne, hogy ez átmegy a gyakorlatba, akkor más bizonyos érvei azonnal csorbíthatók lennének, bár sok mindenben igaza van. Ennek ellenére a néppárt miután intenzíven tárgyaltunk erről már kétszer, és Bászáikot javaslatát elutasítjuk, ami még nem hangzott el sajnos, és ami fontos a vita szempontjából, a Carbon Leakage lista előnyben részesíti azokat a cégeket, amelyek a legkorszerűbb módon termelnek csak a 10% legjobb vállalata az az Európai Unióban, amely a tanúsítványát ingyenesen kapja meg. Az összes többinek el kell mennie az aukcióra, és meg kell vennie ott ezeket a tanúsítványokat. Ez egyértelmű helyzet. Csak a 10% legjobb kapja meg ingyen a tanúsítványt. Mi az innovációt akarjuk támogatni, azt akarjuk, hogy ruházzanak be, és a beruházás során vegyék figyelembe mindig a kibocsátás kereskedelmet is, és így a legkorszerűbb szinten termelnek, és hogyha ezt megteszik, akkor nem kell venniük tanúsítványokat, se 5, se 10, se 20 euróért. A cél az, hogy az kibocsátás kereskedelemben ne vegyenek részt, hogy ne büntessük meg őket, és azért nem vesznek részt a kibocsátás kereskedelemben, mert a legkörszebb módon termelnek. Mi az innovációt akarjuk támogatni, ez egy rendkívül aspektusa, rend, rendkívüli aspektusa ennek az egésznek, és azok a cégek, akik sokat fektettek be az alacsony széndiokszid kibocsátásba, és most a legkorszerűbb bodon termelnek, és most büntetjük őket, mm, csak, azért, csak azzal, hogy ezt a listát, ez a carbon leakage listát elutasítjuk. Persze, itt különböző érvek vannak. Sokakkal tárgyalok, mindig olyan cégekkel tárgyalok, akik magukról azt mondják, hogy a legkorszerűbb szinten termelnek, mindenki bajnokok ligája győztes akar lenni Európában az összes egyesület, és hogyha mégse úgy megy a dolog, akkor azt mondják a bíró a hibás. Vannak cégek, akik azt mondják, hogy ők a legközelebb módon termelnek, csak objektív vizsgálatnak ez nem tesz eleget, mert az elmúlt évben egy német csapat se lett bajnokok ligája győztes, hát látták önök is a Bayern Real meccset, és a spanyolok jobbak voltak, azért nem nyertek a bajorok. Ezért ne legyünk ilyen visszafogottak, ne féljünk a dologtól, vannak objektív kritériumok, ezeket a bizottság határozta meg, és hogyha ez meg, valaki megfelel ennek, akkor nem kell tanúsítványokat venni és szerintem végzetes lenne az a üzenet, hogyha azoknak a vállalatvezetőknek, akik tényleg megtették, amit kértünk, hogy beruháztak, stb. És most azt mondják, hát az Európai Parlament most másképp gondolkodik, mégis vegyél részt a kibocsátás kereskedelben, és azt hallják, hogy az árakat is fel akarják srófolni, akkor szerintem nagyon komoly szavahihetőségi vitánk lesz. El kell, hogy mondjam, az Európai Bizottság a belső vitájában összefüggést alapított meg. Az a 40 százalék, amit valamennyien akarunk, amit el akarok érni októberben, azt azért fogadta el a bizottság, mert egyetértettünk a Carbon Leakage lista kiegészítésében. Voltak biztosok, akik nem akarták a 40%-ot. Vagyis itt egy politikai összefüggés van egy nappal banki ki és az új bizottság összeállása előtt. Tehát azt mondod, hogy nem akarod az egész listát eh, kidobni, csak módosítani akarod jogilag, ez azonban nem megy. Igen vagy nem? Jogilag eh, ugye van egy kifogásunk, amely elutasítja az egész listát, és barátságosan azt mondhatjuk a bizottságnak, hogy új listát akarunk, de azt se tudjuk még, hogy akkor az új lista milyen összetételő lesz. Ezért jogilag a kérdés az, hogy igen vagy nem. És ezért eh, a közlemény nem rossz, éppen ezért elutasítjuk azt, amit Bársz akar, és, de mert ha az jön, amit ő akar, akkor egy vállalatnak se lesz sehol jogbiztonsága és termelési biztonsága. Ezért félrevezettünk cégeket, és ezt nem akarjuk. Belátom, elismerem, hogy többen felelősek a vitáért, ezt a bevezetőmben már mondtam, de az, hogy egyes lobbisták hogyan viselkednek itt Brüsszelben, az nem fenyegetheti a munkavállalókat, meg a munk de a munkavállalók kárára megy ez a mai javaslat, ezért a néppárt Buzz Eichhout javaslatát nem támogatja. Köszönöm. Grazie, Peter Lise. Köszönöm szépen, Peter Lise, vagy a szó. Köszönöm szépen a frakciónk még nem döntött véglegesen. A mai vitát is kivárjuk még, a bizottsággal is, én személyesen szimpatizálok Bas Eichhout kifogásával, mert az elmúlt periódusban sokat foglalkoztunk a backloadinggal, hogyan tudjuk az emissziókereskedelmet frissíteni. Most itt el kell gondolkodni, hogyan lépünk tovább, hogyan tudjuk az a piac stabilizálási tartalékot elindítani, hogy dinamikusan reagáljanak a konjunktúra ingadozásokra a gazdaságban senki sem olyan örült, hogy itt azt akarja, hogy a carbon leakage listát kidobjuk úgy, ahogy van, és gondoskodunk arról, hogy a vállalatok elmenjenek Európából. Ezt senki sem akarja. De Péter Líze sajtóközleményben ez szerepelt. Itt a közvéleményt megpróbálták félrevezetni, ezt egyértelművé kell tenni. Egyrészt szépen beszélünk a Ban moon csúcson az európaiak beszélnek, azt mondják, erőfeszítéseket kell hozni, de amikor aztán lépni kéne, mint most, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát behúzott kézifékkel vágunk neki a dolognak. Emlékszem a backloadinggal folytatott vitára, ez sok összhajszálat okozott nekem, hogy úgy mondjam, nagyon sokat dolgoztam ezen, Egyszerűen túl sok tanúsítvány van a piacon ez a helyzet, és az Európai Bizottságot meg kell kérdezni, milyen hatással jár, hogyha a 30 euróból indulunk illetőleg a 16 euróból a hatásvizsgálatban ezt szerepeltették. Ezt szeretném az Európai Bizottságtól megtudni, mit jelent ez valójában, hogyha most itt helyt adunk a kifogásnak, vagy elutasítjuk. Milyen következményekkel jár a két ár? Mit jelent ez a számlánál, amikor kiszámoljuk az eredményt? Tehát hogyha a 30 euróból indulunk ki az alapnál, és van egy 5 eurós árunk, akkor ez 25 eurós rést jelent, marzsot jelent. Kifizeti ezt a 25 eurót? Az egyszerű áramfogyasztó, az, aki ezt fizet, aki nem tud levonni valamit, vagy nincsen vállalat, ahol ingyenes tanúsítványokat lehet kapni. Tehát azt szeretném, hogy mondják el, hogy az előnyöket ki fogja kifizetni a végén. Végül pedig, hogyha Bász Eichhout kérelmének eleget teszünk, és igennel szavazunk. Mit jelent az a következőkben? Mi az idővel az a helyzet, hogy a vállalatok 2016 áprilisáig meg kell, hogy vegyék a tanúsítványokat. A e, bizottságnak azt kell, hogy mondjuk lassan dolgoznak, nem átlátható módon dolgoznak, a hatásvizsgálatot nem teszik közé, és így ők a felelősek azért, hogy ilyen elégedetlen a parlament, hogy ezt az egészet lehetővé teszik, vagy egyszerűen elutasítják. Valahogy lehetőséget kell adni arra, hogy a carbon leakage listát átdolgozzuk, és egy négy-öt hónap alatt ezt meg is kell tudni csinálni. Mondjanak valamit a menetrendről, engem érdekelne, hogy mit terveznek, persze más kollégákat is, számosat, és úgy általában milyen hatással lenne ez a tanúsítvány mennyiségekre. A kollégákról, a lobbistákról is beszéltek. Itt osztom Péter Líze véleményét. Jó néhányan dolgoznak itt, meg akarták akadályozni a backloadingot, azt mondták az 5 euró túl sok, a 6 euró is túl sok a tanúsítványért. A logikus következménye az lenne, hogy a carbon leakage listát kiegészítjük, és 5 euróra csökkentjük az árat. Ha tényleg erről van szó, főleg azoknak mondom ezt, akik itt ennyire keverik a dolgokat, senki se akarja a carbon leakage listát teljesen megszüntetni de egy dolog világos, egy bizonyos időtávon belül hozzá kell nyúlni a carbon leakage listához, és reálisá kell tenni, mert valamikor a lakosság körében a klímavédelem elfogadottsága és a klímavédelem fizethetősége nulla lesz. az nem lehet, hogy egyik félről levesszük a terheket, a másik fél pedig fizeti ezt. Ezért a bizottsághoz fordulok a kérdéssel. Kérem, válaszoljanak és a frakciónk ma délben még egyszer összeül ebben a témában, mert tárgyalni akarunk erről. Ez nem egy könnyű kérdés, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani, de így csak elfogadni ilyen gyorsan, tehát hogy ilyen élénk vita alakul ki, az, azért tényleg a gazdasági lobbisták a felelősök, de nem mondhatnám a nevüket is, de most inkább nem mondom. Grazie, Mr. Köszönöm szépen, Duncan úr következik, parancsoljon. Chairman, thank you very much. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Én magam először is azt szeretném mondani, hogy Eckhart úrral egyetértek a társvizsgálatot illetően. Ezt nyilvánosságra kell hozni, és időben kell ezt megtenni. Az ECR nem támogatja az ellenvetést, azt hiszem, hogy nagyon fontos azt megértenünk, hogy eh, hogyan jutottunk idáig. Teljesen nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy az ETS nem működik, legalábbis nem úgy, ahogy eredetileg gondoltuk. Amikor ez az utazás elkezdődött, akkor azt mondták nekünk, hogy ugye beavatkozott, közbejött a pénzügyi válság, ennek jelentős kihatása volt az ipar tevékenységére világszerte és Európa szerte is, és a, az ipari ágazatban most kezd visszaállni a tevékenységi szint. A széndiokszid árát illetően figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi válság milyen hatásokkal járt. A kibocsátás kereskedelmi rendszernek egyértelmű szempontja volt a parlament, a bizottság is ezt támogatta, hogy most ez backloading vagy piaci stabilitási eszközzel valósul meg, az mindegy, de a 30 euró per tonna árat szerették volna visszaállítani. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban nagyon nagy kihívást jelent ennek az ellenvetésnek a támogatása, ugyanis ha támogatjuk, akkor ez nagy problémát jelent. Ez kötelező erejű döntés, hogyha megszavazzuk, akkor instabilitást teremtünk egy olyan időszakban, amikor a vállalkozásoknak stabilitásra van szükségük. Hogyan tudjuk majd ezt az ellenvetést jogi eszközökkel végigvinni az új bizottsággal. Hogyha 2015 elejére nem lesz meg a lista, akkor megint csak jelentős instabilitást teremtünk, sőt, mi több olyan joghézagokat, ami a vállalkozások számára nagy problémát jelenthet. Az legyen az ambíciójuk ambíciónk, hogy a vállalkozásoknak stabilitást biztosítunk, hogy újra fellendülhessenek. Egy olyan kibocsátáskereskedelmi rendszerre kell törekednünk, ami valóban működik. Szerintem nagyon sokan támogatjuk ezt. Ezért ezekből az okokból is azt gondolom, hogy nagyon világos, hogy nem szabad támogatnunk ezt az ellenvetést, az ECR frakció biztosan nem fogja ezt támogatni. Köszönöm. Oké, okay. Mr. Gerbendi. Köszönöm szépen, Gárbendi úr következik, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a jelenlévők nagy többsége Európa párti, ahogyan jó magam is, és mi, Európa pártiak, meglehetősen nehéz választási kampányban vettünk részt, ugyanis a választók egyre kritikusabbak az európai szakpolitikák kialakítása irányába. Határozottan védem azt, hogy Európa hogyan hozza a döntéseit, és ezt összehasonlítom a nemzeti döntéshozatallal. Az európai döntéshozatal sokkal átláthatóbb, mint a nemzeti döntéshozatali folyamatok sokkal határozottabban összpontosít a hosszú távú következtetésekre, és ha a nemzeti parlamentünk Észak-Hollandiában egy partra vetett bánáról hosszasan elvitatkozik, akkor elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy 2030 is egy megvalósítható célkitűzés. Ne felejtsük el, hogy vannak hatásvizsgálataink, amelyek nyilvánosak, és szakpolitikáinkat hatásvizsgálatokra alapozzuk. Nagyon alapos és nagyon jól átgondolt hatásvizsgálatok ezek. Aztán pedig a kibocsátás áthelyezésre vonatkozó javaslattal előálltunk, ami viszont egy nem nyilvános hatásvizsgálaton alapul. Sőt, mi több, ez még ellentmond is a nem nyilvánosságra hozott hatásvizsgálatnak. A bizottságot kérdezem, hogy egyáltalán miről beszélünk, hogyha nincs a kezünkben a nyilvánosságra hozott hatásvizsgálat, és vajon az Európai Bizottság miért fogalmaz meg olyan javaslatot, ami a saját hatásvizsgálatával sincs összhangban, nem az, hogy egy kicsit nincs összhangban, egyáltalán nincs összhangban, úgyhogy remélem, hogy a bizottság ezt talán meg tudja nekem magyarázni. Hogyha az európai szakpolitikák kidolgozását komolyan veszük, és a továbbiakban is védjük azt, hogy hogyan folytatjuk tevékenységünket Európában, a, tehát biztosítva, hogy hosszú távú, tudományos alapokon nyugó, átlátható, azt hiszem, hogy ez a kibocsátás áthelyezéses javaslat a 30 euró per egy tonna széndiokszid, az semmiképpen nem nevezhető ilyennek. Úgyhogy szeretném kiemelni még egyszer azt, hogy a kibocsátás áthelyezés sem az, amiről eredetileg beszéltünk. Nem úgy határoztuk meg, számítottuk ki ezt a listát a kibocsátás áthelyezés, a kibocsátás kereskedelmi rendszer, tehát minden, amit az éghajlatváltozás elleni küzdelemben meghatároztunk, azon alapult, hogy az innovációt kell fellendítenünk, és ebben pedig segítenünk kell azokat a vállalatokat, amelyek valóban befektetnek az innovációba. Azokat kell Azokat a vállalkozásokat pedig, amelyek nem fektetnek be az innovációba, arra kell késztetnünk, hogy ezt megtegyük ez a kibocsátás áthelyezési rendszer egészen biztosan nem támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek az innovációba beruháznak. A néppárttal egyetértek, ez meglehetősen negatív szavazás, igent vagy nemet mondhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy a kibocsátás áthelyezési listára, hogyha nemet mondunk, akkor nem lesz ilyen lista a jövőben. Hát dehogy nem lesz. Arra kell késztetnünk a bizottságot, hogy egy sokkal jobb listával álljon elő. Ami pedig az ECR-t illeti, nagy örömmel hallottam, hogyha az, hogy azt szeretné az ECR, hogy a széndiokszid ára 30 euró per tonnára menjen fel, úgyhogy nagyon szívesen együttműködöm önökkel, hogyha az elkövetkezendő hónapokban előkészítjük az új kibocsátás kereskedelmi rendszert. Végezetül, elnök úr, tegnap volt az ENSZ éghajlat csúcs találkozója New Yorkban. Több jelentést is olvashattunk a múlt héten, amelyek végre kimondják, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszer, illetve a kereskedelem növekedése és az éghajlat változás elleni küzdelem közötti ellentét, ez nem, nem megalapozott. Tehát, hogyha az éghajlatváltozással felveszük a küzdelmet, ez nem károsítja a gazdaságunkat. Ezt, ezt egyébként nem a környezetvédő szervezetek mondták ki, hanem maga a Nemzetközi Valuta Alap. Tehát nagyon sok nagy tudású ember dolgozott ezen a jelentésen, ezért én magam az ellenvetés ellen, mellett fogok szavazni, arra kell kényszerítenünk a bizottságot, hogy tudományon alapuló kibocsátását helyezési listával álljon elő. Köszönöm. Grazie, Mr. Köszönöm szépen, Mr. Mrs. Rodriguez Robes Hurjo. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Frakcióként azt hiszem egy kiség kevésbé technikai, de inkább politikai megközelítést alkalmaznánk. Számos alkalommal elmondtuk frakcióként, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszer a nagy szennyező vállalatoknak kedvezett. Az első szakaszban a jogosultságokat ingyen osztották szét, és a vállalkozások két eh, legitim dolgot tettek. Az egyik, hogy növelték például a villamos áram számláját, amit a polgároknak kellett megfizetni, amikor ezt ingyen kapták, ezeket a jogosultságokat, aztán pedig a kibocsátás jogosultságokat értékesítették. 2013-tól ingyenes kibocsátás kereskedelmi kvótákat fognak kiosztani. A bizottságot pedig a, arra készítették, hogy új kifogásokkal álljon elő. A kibocsátás áthelyezés lehetőségét elutasítjuk. A kibocsátás jogosultsági kibocsátás jogosultság megvásárlását illetően a polgárokat emlékeztetnünk kell arra, hogy miről is szól ez a történet. Feltételezhetően egyszerűen zsarolásról van szó, ugyanis felmerül annak a veszélye, hogy a vállalatok áthelyezik termelésüket. Egy képzeletbeli árat határozott meg a lobby, semmiféle objektív megalapozottsága nincsen. 30 eurós árról beszélünk, amikor jelen pillanatban 5, maximum 5 eurós árat állapítottak meg. A termelés áthelyezése nem indokolt. Az ingyenes jogosultság kiosztás rendkívüli nagy keresletet, illetve kínálatot teremtett, az árak rendkívül alacsonyak. Olyan iparágról beszélünk, amelyek rendkívül szennyező iparágak. Mi nem ellenezzük a kibocsátás kereskedelmi rendszert, ugyanis ez az ipar számára eh, nagyon kevéssé volt hatékony. Köszönöm szépen. Mr. Linz. Linz úr. Ja, vielen Dank, <clears throat> Herr Vorsitzend. Köszönöm szépen. Péter Líze a frakciónk pozícióját már világossá tette én csak hangsúlyozni szeretném, hogy a tervezési biztonság mint érv azért egy fontos érv. Emlékeztetnem kell arra, hogy a kibocsátás kereskedelem az új rendszerrel január 15, 2015. január 1-től, tehát egy néhány hét múlva kell, hogy kezdjen működni. És bizony, ez időnként nem csak politikai kérdés, hanem figyelembe kell venni technikai tényezőket is, olyan értelemben, hogy igent vagy nemet tudunk csak mondani, és akkor az Európai Bizottság kezd el egy új listát készíteni, ami megint csak bizonytalansággal jár, ezt ismerjük. Ezért szerintem egyszerűbben időpontról beszélünk most, és ez nem jó időpont most, hogy beleavatkozunk a dolgokba. Néppárti frakcióként mondjuk azt, hogy nem tudjuk támogatni ezt a kifogást. Miss Grosztete. Grosztete asszony, parancsoljon. Elnézést, elnök úr, nem hallottam a nevemet. Peter Liza nagyon jól kifejtette a néppárt álláspontját, teljes mértékben támogatom. Úgy gondolom, hogy az ágazati lista elutas, elutasítása, mert a valóságban beszélhetünk erről, azon ágazatokra vonatkozik, amelyeknél ez a kérdés felme, felmerülhet, gyakorlatilag kockáztathatja a beruházás előráthatóságát. Nos, az európai vállalatoknak most viszont szükségük van támogatásra azért, hogy a nemzetközi vers, versenytársaikkal felvehessék a harcot, és stabilitásra is. A karbon, a CO2 ára szerintem egyáltalán nem kéne, hogy változzon. Emlékeztetnék arra, hogy az ilyen ágazatok bevétele nem azt jelenti, hogy ezeket nem kell CO2 kibocsátás után fizetniük. A többi ágazattal együtt kötelezettségük a csökkentés, amely 2005 és 20 között legalább 20%-ot jelent. Tehát ezen ágazat bevétele sem jelenti azt, hogy minden egyes itt található vállalat ingyen kvótát kap 100%-ban. Csak 6%-ukra vonatkozik ez, ahogy ezt meghatározták. Az összes többi kötelezettsége, hogy tovább csökkentse ö, kibocsátásait, vagy pedig sajnálatos módon a kvótákat meg kell, hogy vegyék a piacokon. Tehát azon vállalatok, amelyek ingyenességet élveznek, ö, annyi ö, kedvezményt nem kapnak, mint amennyit előírtunk, mert az ágazat közi ö, elvek is ö, alkalmazandók, ez pedig a több mint 17% vonatkozásában igazak a 2020-as célkitűzése. Tehát hozzátenném még azt, hogy a jogi kérdéseken túl a referencia ár vonatkozásában figyelembe kell venni egy gazdasági realitást is, ami pedig nagyon kemény az európai iparágok számára. Hát ennyit szerettem volna elmondani, hogy a néppárt álláspontját támogassam. Elnök, köszönöm szépen, Gutland kollega következik, parancsoljon. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, först och främst så vill jag säga att eh, det har varit... Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy ez a vita rendkívül érdekes volt, és hogy a kérdés azt hiszem, hogy meg is érdemli, hogy elmélyítsük a vitát. Bász bevezetője nagyon érdekes volt, és nagyon jó kiinduló pontot jelentett a vitánkhoz. Én magam úgy látom, hogy egyértelmű érvek vannak a kételyekkel kapcsolatban, amelyek e lista mentén merültek fel, illetve az ár kiszámításának jogalapját illetően. Ez, az árak túlságosan alacsonyak, a széndiokszid egy tonnára jutó ára. De az, hogy 30 euró legyen, nos ez az egész vitának a lényege a bizottság számára az a következtetés, hogy 16 euróval számol. Nagyon furcsa, hogy a bizottság saját megállapításait nem követi hűen. Úgyhogy ezt vissza kell küldenünk a bizottságnak azért, hogy valami új ajánlat találjanak elő, sokkal realistább módon számítsák ki az árakat annak érdekében, hogy a keres, kibocsátás kereskedelmi rendszert átalakítsák annak érdekében, hogy visszaadják annak hitelességét. Hogyan lehet ezt megtenni? Hát úgy, hogy egy olyan rendszert alakítunk ki, ami kapcsolatban a néppárt érvelése egy kicsit visszamaradott volt, ugyanis úgy gondolom, hogy a Felelősségünk az, hogy zöld beruházásokat támogassunk, amelyekkel fejlődhet Európa. A néppárt érvei, kapcsolatban egy kicsit olyan érzésem van, hogy a, ha egy kamasz gyereknek azt mondjuk, hogy nem érdemes megcsinálni a leckét, mert lehet, hogy holnap nem is arról fog szólni a vizsga. Il collega Fronte. Fronte kollega parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Mostanában, amikor erről a témáról beszéltünk, mindannyian ö, úgy, úgy ö, értékeltük, hogy a lobbisták ö, nagyon érdeklődtek ezután. Nos, ami az a csinkves stellét illeti, minket mindig is állampolgártársaink érdeke vezérel, hogy megfelelő információt kapjanak még az ilyen szakmai területeken is. Például, ahogy az Európai Bizottság hogyan akarja az egyik alapelv megfelelő alkalmazását, ami a Lisszaboni szerződésben is megtalálható, aztán hogyan látja az Európai Bizottság a jelenlegi helyzetet Európában, hogy a cégek 95%-a ingyenesen kapja a kibocsátás lehetőségeket. Az Európai Unió céljának pedig annak kellene lenni, hogy 2050-ig 80-95%-ban csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A kérdés az, hogy ilyen esetben hogyan akarja a bizottság biztosítani, hogy ezt a célt elérjük, mi a Csinköztelnénél úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az állampolgárokat is meghallgassuk, akik igen, fölteszik a kérdést ezzel a listával kapcsolatban, és kifogást emelnek. Úgyhogy mi pozitívan szavaznánk ezen kifogást illetően. Köszönöm. Konácsnak kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! szeretnék mondani valamit, ami eltér az előző kollégák hozzászólásaitól, ugyanis olyan országból jövök, amely energiaigényes iparágakkal rendelkezik. Én nem lobby tevékenységet folytatok, hanem szeretném elmondani az érveim hátterét ha a javaslattal körülbelül fél évvel korábban álltak volna elő, akkor lett volna időnk arra, hogy ezt megbeszéljük. Most azonban olyan helyzetben vagyunk, hogyha igent mondunk Eichhout úr javaslatára, akkor olyan helyzetbe kerülünk, amelyel bizonytalanságot teremtünk a gazdasági szektorban, nagyon sok Európai Uniós tagállamban. Ma pedig arról beszélünk, hogy egyre növekszik a munkanélküliség, amelyel nem tudunk megbírkozni, és lehet, hogy ez az elképzelés eredetileg jó ötlet volt, végül olyan problémát teremt azonban, amelyre nem számítottunk. Számomra az első számú prioritás mindig az volt, hogy hasonlítsuk össze a gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat, és azokat hozzuk harmóniába. Számomra ez az elfogadhatatlan tehát, hogy arra kényszerítünk nagyon sok intézményt, hogy jogalkotási csapdába essen, olyan intézményeket, amelyek nem érdemlik ezt meg. A bizottság javaslatát 27 tagállam támogatja, ez bizonyítéka annak, hogy a teljes témát nagyon alaposan megbeszélték, és a nemzeti szakértők is támogatták azt. Én magam azt szeretném az egyes országok hatásvizsgálatát látni, ugyanis hazám a cseh köztársaság esetében valószínűleg nagyon rossz lenne az eredmény. Köszönöm szépen, Poc alelnök következik. Ah. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit lelombozó ez a vita. Úgy tűnik, hogy mindenki nagyon nagy nyomás alatt van, ha meghallgatom a kollégámat a cseh köztársaságból, akkor láthatjuk, hogy igen, nagy nyomás nehezedik ránk az ipar részéről, ezt mindenki tudja. Arról beszélünk, hogy felelősnek kell lennünk, technikai témákat beszélünk meg, mert nagyon bölcsek vagyunk, és a többi. Ugyanakkor viszont két kérdés merül fel, amelyek nagyon súlyos kérdések. Az első az, hogy eh, amikor a bizottság nem tartja tiszteletben saját hatásvizsgálatát, akkor ennek a hatásvizsgálatnak milyen értéke van? Milyen értéke van a bizottság döntéshozatali folyamatának, hogyha a saját hatásvizsgálatát sem tudja tiszteletben tartani? Erről is kell beszélnünk a vita során. A következő probléma véleményem szerint az, hogy ha a bizottság a döntéshozatali folyamata során következetlenségbe bocsátkozik, akkor hogyan kellene, vagy miért kellene azt tiszteletben tartanunk, hogyan folytathatnánk ezt az eljárást. Nem tudom, hogy ez helyén való-e vagy sem, szerintem nem. Matthias is elmondta, hogy ezt a szocialista frakcióban is megbeszéltük, és majd meglátjuk, hogy hogyan döntünk, de szerintem nem szabad ezt a vitát ezzel lezárnunk. Később nem attól függően, hogy hogyan döntünk, tehát hogy igen vagy nem, támogatjuk-e az ellenvetést vagy sem. Ez nem számít. De meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan lehetséges, hogy a bizottság saját hatásvizsgálatát sem tartja tiszteletben. Ez ugyanis szerintem rendkívül súlyos probléma. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Poc alelnök úr, Bolyán kollega következik. And for his resolution. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani az állásfoglalásáért, ugyanis egyértelműen el kell utasítanunk a bizottság javaslatát. Hát nem csoda, hogy az európai intézményekbe vetett bizalom a lehető legalacsonyabb, ugyanis a bizottság saját hatásvizsgálatának eredményét is elrejti előlünk. Úgy tűnik, hogy ez a 30 euró per tonnás ár az ingyenes allokációkkal szemben a nehézipar számára az adófizető kárára megvalósított előnyt jelent. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszer a céljait nem tudja teljesíteni, és a bizottságnak meg kellene próbálnia visszaszerezni a jó hírnevét. Eredetileg az volt a kibocsátás kereskedelmi rendszer célja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentse, nem pedig, hogy a nehézipari vállalatokat támogassa. Köszönöm. Grazie, adesso la Köszönöm, Garcia Perez kollega következik. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a hozzászólások, amelyeket hallhattunk a különböző frakciók részéről, jól mutatják, hogy mennyire összetett ez a kérdés. Az is tény, hogy van ennek egy technikai összetevője, nagyon fontos technikai összetevője, de most valójában politikai döntésekről beszélünk. A technikai és a politikai részt ne válaszok el egymástól, ugyanis hogyha a bizottságként itt a parlamentben egy technikai döntést meghozunk, az végül a politikai és társadalmi társadalmi aspektusokra is kihatással lesz. Úgyhogy szerintem ilyen különbséget nem kellene tennünk, és figyelembe kell vennünk a kérdés összetettségét általánosságban. A bizottság tudnia kell, hogy mi magunk mindenképpen harcolni fogunk emel az eszköz hasznossága mellett, de azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, ugyanis a megfelelő rugalmasságú rendszerekkel kell törekedni. Az egy tonna széndiokszidra jutó ár megfelelő szintű megállapításával tudjuk ezeket a célokat elérni. Pozitív politikai üzenetet kell tehát küldenünk a stabilitást tekintve a kibocsátás kereskedelmi piacok számára, azonban ha elfogadjuk ezt az állásfoglalást, a szektorokat és alszektorokat az jelentősen módosítaná, és hatással lenne azokra az ágazatokra, amelyek számításaikat már a 30 eurós ár alapján elvégezték. Úgy gondolom, hogy E, ezen iparágak valóságára ez rendkívül nagy hatással lenne, ezért figyelembe kell vennünk, hogy ennek milyen kihatásai lehetnek. Én magam támogatom a megfelelő ár meghatározását, de szerintem nem szabad, illetve arra kell törekednünk, hogy a kibocsátás áthelyezési listából kiindulni, ez meglehetősen komoly kétségeket vet fel az ipar szeretjük ezt vagy sem, tetszik-e vagy sem, nagyon fontos szereplője az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek. Úgyhogy a kétségekkel nagyon helyén való, hogyha foglalkozunk, de ahogyan Grote úr is mondta, ezt a frakcióban is meg kell majd beszélnünk, hogy végül milyen döntést hozunk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Azt hiszem, hogy végigértünk a hozzászólók listáján. Úgy tűnik, hogy nincs más, aki hozzá szeretne szólni. Hát Bergen a bizottság részéről következik, hogy reagáljon a kollégák által felvetettekre. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman, and um, thank you. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm, hogy megjegyzéseket tehetek az elhangzottakhoz. Egyértelműen olyan témáról van szó, amely mindenkit érint, és meg kell mondanom, hogy az irányelv, amely az alapja a döntésünknek, szintén azt tartalmazza, hogy a csúcs után kell alakítani ezen a listán. Úgyhogy az irányelvben már benne volt ez a rendelkezés, mert tudtuk, hogy ez milyen fontos kérdés mind az ipar, mind a társadalom számára. Nos, először is, ami a tanulmányt illeti. Valóban elkészült, rendelkezésére állt a tagállamoknak, amikor ezt megvitatták. Szeretném kiemelni, hogy a tagállamok szinte egyhangúan szavaztak egy tartózkodással ezen intézkedés vonatkozásában. Az Európai Parlament képviselői számára is rendelkezésre állt, úgyhogy semmilyen olyan szándékunk nem volt, hogy ezt távol tartsuk az Európai Parlamenttól, illetve a képviselőktől, hiszen nyilván szükségük van arra, hogy értékeljék ezt a határozat tervezetet. Nagyon sok gazdasági és politikai ö, érv is ö, létezik természetesen, de az ETS irányelv kötelez minket a lista létrehozására, és a bizottságnak ezen keretek között kell maradnia. Nos, először is óriási adatgyűjtést végeztünk az elmúlt három évről, a kibocsátás, az elektromos áram, a felhasználók, az iparágak és különböző területekről származó adatokat elemeztünk. Na most, ami a lényeget illeti, hat éves költséget vettünk figyelembe bizonyos kritériumok alapján ahhoz, hogy fel lehessen kerülni a listára, nem csak a kibocsátások vonatkozásában. Ami a 30 eurót illeti, ez tényleg magasnak tűnhet a külső szemlélő számára. Legutóbb ezt alkalmaztuk, mégpedig azért, mert teljesen egyértelműen benne volt az irányelvben, hogy a 2020-as energetikai csomagban található értékeket kell alkalmaznunk. Tehát ez volt az irányelvben, tehát többféle jogi értelmezés született, különböző kötelezettségek álltak fenn. A munka előkészítése során úgy gondoltuk, hogy mindkét lehetőséget feltételeznünk kell, ezért készítettük el a hatástanulmányt. Más ö, árakat ö, feltételeztünk, de egyéb dolgokat is, de mondjuk maradjunk most a, a karbon áránál, a CO2 áránál. Ezért alakult ez így. Nos, ezért jutottunk arra a következtetésre, hogy a 16,5 euró lenne a legjobb opció. De benne van ez a hatást tanulmányban is, hogy elképzelhető, hogy ez módosítható, hogyha módosul a megfelelő szakpolitikai keret. Ez így történt tavaly. A bizottság, ahogy önök is tudják, fontos javaslatokat fogalmazott meg az éghajlattal, energiával kapcsolatban, ez a megfelelő ezen témában készült közleményben is megtalálható, ahol is a 2020 utáni célokat is megfogalmazta a bizottság. Nagyon nehezen tudott megállapodni és döntést hozni a bizottság ebben a témában. Ezen kívül az úgynevezett piac stabilitási kutatást is javasolta a bizottság, ez az árképzése vonatkozott. Ö, aztán ott volt a híres backload ö, téma, erről sok vita folyt. Abban az időben olyan 3,4 körül mozgott a CO2 ár, de aztán utána 6,7-re emelkedett, és a tendencia továbbra is az emelkedés felé mutat. Nyilván még mindent nem fogadtak el, de nyilván remélhetőleg így lesz ez. Úgyhogy ezen keretek között ö, ítéltük meg úgy, hogy az iparág stabilitása érdekében, és ezt nem tagadhatom, hogy ez is ok volt arra, hogy 30 eurót választottuk, mert úgy ítéltük meg, hogy az irányelv keretei között ez még mindig elfogadható jogi szempontból. Ahogy említettem, szinte egyhangúan el is fogadták ezt a tagállamok. Nyilván az Európai Parlamentnek kötelessége ezt felülvizsgálni, és ha ez a kifogás elfogadásra kerül, nem tudom, hogy mi lesz, nagyon nehezen tudom ezt megjósolni, de nyilván a a bizottságnak új javaslatot kell készítenie, mert új listát kell készítenie, ahogy ez már elhangzott, de hogy önök is tudják, egyrészt erre szakmai munkára, illetve politikai vitára is szükség van. És hát ezt nem tudom megjósolni, hogy mennyi ideig fog tartani. Talán még egyet megemlítenék, azok közül, ami nem hangzott még el, hogy mit vettünk figyelembe a munka folyamán. Megvizsgáltuk azt is, hogy mi a helyzet a világ többi részén. Norvégiát, Liechtensteint is figyelembe vettük, azt is megállapítottuk, hogy vannak még országok, amelyek bizonyos intézkedéseket bevezettek, de nem elegendőt. Attól függetlenül eléggé optimisták vagyunk, ami a jövőt illeti, és ezért jöttünk, jutottunk erre a döntésre. Hát ennyit szerettem volna elmondani, természetesen várom a kérdéseiket. Eine Frage haben... Egy kérdést meglehetősen pontatlanul érintett, hogy mennyi ideig tart ez, még hogyha eleget teszünk a kifogásnak ma a windfall profitok számos elemzés van, számos vizsgálatot készítenek. Mit jelent a windfall profitok esetében, hogyha 30 euróval számolunk, vagy hogyha 16.50-nel számolunk, talán tisztázni lehetne ezt még, és az időpontot kellene pontosítani, úgy vélem, éppen azt mondtam, hogy 2016 áprilisáig a vállalatoknak meg kell szerezniük a tanúsítványokat 2015-re, ezt vissza tudja igazolni, vagy nem így van adott esetben? Talán reagálna arra, hogy mennyi ideig tart ez. Most eh, nagyon sokáig tartott, amíg a javaslat megszületett a bizottság részéről, és az Európai Parlament alapjoga, alapjoga mondom, hogy eh, a jogalkotást elakasszuk, megakasszuk, hogyha nem világos a helyzet, hogyha vannak kifogások. Elég sok eh, nem világos téma van ebben még, de most lehetőség van arra, hogy tisztázzuk a helyzet egyrészt a dátumot, illetően a windfall profitot, illetően, és kifizeti a profitot, kifizeti ezt a nyereséget. A fogyasztók, talán az energiafogyasztók, ki az, aki ezt fizeti? Adófizetők? Talán ezzel kapcsolatban még fel tud világosítani bennünket, hogy tényekkel tudjunk dolgozni a mai délutáni szavazásig. Most Eckhout kollégája a szó, és aztán a bizottságé. Nekem is vannak kérdéseim, mondja Eckhout úr a bizottsághoz. Nem volt világos az összes válasz, hogy úgy mondjam mert hivatkoznak arra, hogy megváltozott a politikai rendszer, de azért, hogy a tényeknél maradjunk, a hatásvizsgálattal figyelembe vették a backloadingot, Nézzék meg a 33. oldalt, különböző árak szerepelnek backloading és backloading nélkül. Tehát ez világos, a hogy megcsinálták a számításokat. A második pedig a 20-30-as csomag kialakítása, a felkészülés megkezdik 2021-ben, hogyha a carbon leakage-ről beszélünk 2020-ig, akkor az éveket rendbe kell tartani de amiről most beszélünk 2020 után kezdődik időszakként, de a mostani kibocsátás áthelyezés 2020-ig tart, hogy világos legyek. Második kérdés azt mondta, hogy technikailag idő van szükség, hogy egy új listát készítsenek a carbon leakage kapcsolatban. Természetesen ez jó dolog, hogy akarnak csinálni, egy, akarnak csinálni egy új listát. Ezt akarjuk mi is, ez jó ezért, de mennyi ideig tarthat ez? Ez a kérdésem, és politikai vitákat is figyelembe tudnak evenni. Technikailag holnapra is meg tudják csinálni, őszintén szólva, hiszen a hatásvizsgálatban már kalkulálták, kiszámolták a megtakarításokat, vagy plusz bevételeket a tagállamok részéről, hogyha 16-50-ből indulnak, és nem a 30 euróból, hogyha ezeket 5,0 valahány milliárdról beszélünk, ezt ki tudták számolni, akkor a számok megvannak, és a listát fel tudják készíteni, ezért technikailag nagyon gyorsan fel tudnak készülni. Az lehet, hogy politikailag bonyolultabb ennél a dolog, de engem érdekelne az, hogy technikailag milyen gyorsan tudják megcsinálni a számításokat. A business lobbival kapcsolatban egy végső megjegyzés. A kollégáim aggódnak a 30 euró miatt. Szeretnék felszólítani mindenkit mindig, hogyha majd megvizsgáljuk az ETS felvizsgálatát, a kibocsátás kereskedelem felvizsgálatát, akkor emlékezzenek majd rá, hogy elhangzott az az érv, hogy 30 euróval dolgozunk, és ha backloadingról beszélünk, akkor az fölmehet 5-ről 6 euróra. Ugye, tehát két sínen beszélgetünk, tehát nagyon érdekes, hogy egyrészt 30 euróval ö, dolgozunk, tehát hogy hogyha 30 euró rendben van, akkor ne csináljuk a backloadingot. Egyébként pedig a vita felesleges. Azt gondolom, legyünk tegyük lehetővé, hogy konzisztensebbek legyenek, következetesebbek legyenek a gazdasági élet szereplői a vitái során, mert eddig össze-vissza kevergetik a dolgokat, és ettől olyan könnyű a dolgunk, hogy mi is belemegyünk ebbe. Most a bizottságé a szó a válaszadás jogán. Okay, so thank you again. Köszönöm szépen újra. kinyer kiveszít a listával kapcsolatban. Voltak becsléseink, persze, van egy rövidebb listánk, bizonyos ö, e, szektorok számára kevesebb ö, ingyenes tanúsítványt biztosítunk. Ö, ö, ö, valamikor jövőben ezt tárverésre bocsátjuk természetesen. Ez szerepel így ez az elképzelés a hatásvizsgálatunkban is. Ö, és ez a bizonyos korrekciós tényező, amiről itt már beszéltek, ez azoknak lenne kedvező, akik a listán maradnak. De hát ez nem végleges, meg nem egészen biztos bizonyos ágazatok kevesebb ingyenes tanúsítványt kapnak, tehát itt a költségeket figyelembe kell venni, esetleg felmehet a termelési költség náluk, vagy alacsonyabb a nyereség, és akkor a részvényesek fognak reagálni. Nagyon nehéz kiszám megmondani, hogy hogyan reagálnak az egyes ágazatok erre hogyan befolyásolná az üzleti modelljüket mondjuk a kevesebb ingyenes tanúsítvány. Természetesen elutasíthatnak egy új jogalkotást, ez teljesen jogos. Ami az időzítést, a menetrendet illeti valóban rendelkezünk az adatokkal, tehát elég gyorsan tudjuk ezt felvizsgálni. Másrészt pedig van lehetőség arra, hogy kvalitatív kritériumokat is figyelembe vegyünk, Hét szektorunk van, ami nem szerepelt a listán, viszont az új kvalitatív kritériumok alapján ezek a listára kerülhetnek. Hogyha van egy rövidebb listánk, akkor természetesen egy sor egyéb tényezőt kell figyelembe venni. Úgy gondolom, hogy itt van egyfajta bizonytalanság a kvalitatív kritériumokkal ezt nem látjuk pontosan, ez milyen hatással lesz. Szeretném elmondani még, hogy a backloading szerepelt az árjavaslatokban természetesen, az új javaslat viszont már ezt korrigálja. A 20-30-as keret eh, átfogóbb lesz, mint a 2020-as az ETS hitelessége az, amit addig meg kell erősíteni, mert eddig ez nem volt eléggé biztosítva. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm. Azt hiszem, hogy jól kiveséztük ezt a témát. Nyilván aztán a frakciók tovább folytathatják ezt az értékelést. Nos, ma délután fogunk szavazni a délutáni ülés keretén belül erről a témáról, most pedig közös vita következik a 7.-8. napi rendi pontokról. A kifogás a 106. cikk alapján a bizottság a <clears throat> hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008-98 EK Európai Parlament és Tanács irányelv harmadik mellékletének felváltásáról, illetve amely ö, módosított formájában áll rendelkezésre tehát a hulladék jegyzékről szóló 2000 per 532 per EK határozat, a 2008 per 98 EK Európai Parlament és Tanács irányelv összhangban történő módosításáról először Elizabethnek adom szót, aztán a frakciók jönnek. Prezident, um, um, ganz kurz zu den Themen der Einsp most a témákról szeretnék röviden beszélni. Összefogom a két kifogást, hiszen látjuk, hogy az időszorítása is erős. Az első kifogásnál arról van szó, hogy a harmadik mellékletet kívánjuk módosítani bizonyos veszélyes hulladékok esetében a Classification Leveling Packaging kapcsán, a másik pedig eh, a hulladékjegyzékkel foglalkozik eh, a veszélyes jelölés testre vonatkozóan az első kifogásnál, a hármas melléklet módosításánál vannak problémák, a veszélyességre vonatkozó tulajdonságokat nagyon képlékenyen fogalmazták, meg vannak elismert normák, szabványok, amelyek már léteznek a tagállamok szintjén, ezt, ezeket nem külön veszik figyelembe. Nem állapítanak meg határértékeket, vizsgálati eljárásokat, ami a végrehajtás szinte lehetetlenné teszi, és a keretirányelv irányelv ezáltal, és az egyes területek főleg ad abszurdum jelentkeznek. A HP14-es, az ökotoxikus kritériumot egyébként teljesen kiemelték a rendeletből, és egy hatásvizsgálat elkészítéséig a nemzeti definíciókat veszük figyelembe a tagállamok részéről. A negyedik pont pedig az, hogy a HP4-es veszélyességi kritériumot módosítjuk, ez azt jelenti, hogy irritatív, itt adott esetben biomassa energetikai használatából indulunk ki, például, hogyha hamu marad a fa után, vagy tőzeg után, ez irritatív hatással járhat kalcium és kadrium hidroxid esetén, tehát mész esetén is ilyen irritatív hatások jelentkezhetnek, és az új klasszifikáció szerint ezek nem veszélyesnek számítanak, nem lehet az érdekünk, hogy ezt így kezeljük. És eh, a második kifogás az európai hulladékjegyzék módosításait érinti. Itt eh, eh, három új releváns anyag jött hozzá, a metalikus vagy a fémes higany, aztán a részben stabilizáló higany és a vörös iszap. És a két új bejegyzés a fémes higany és a részben stabilizáló higany, erre nem volt szükség, mert ezek a higanyszerű hulladékok már szerepeltek más területeken, például a földgáztisztításnál, és itt ilyen fémes, stabilizáló higanyok esetében e, új körülmény nem lépett fel. Itt Persze, bonyolult a dolog, én is belátom. Ez de facto azt jelenti, hogy ezek a kódok nem rendelhetők hozzá egyszerűen a jövőben, és párhuzamosságok alapulnak ki a tagállamoknál, és nincsen végleges biztonság abban, hogy miről van szó valójában. Ezek lettek volna a felvetések, nagyon bonyolult technikai jellegű problémákról beszélünk őszintén, szóval nagyon érdekel, hogy a bizottság hogyan reagál erre. Grazie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Meissner asszony, kérte a szót, parancsoljon, megadom. Köszönöm szépen, odafigyeltem, elmondhatom előjáróban, hogy az de nem tudja a kifogást támogatni. Egyszerűen van szó, hogy a definíció a mi szempontunk szerint felhasználóbarátabb lett, még jobb is, mint korábban. És amit Köztinger kolléganő nem mondott el az imént, ugye a kifogás arra irányult, hogy az egészre több időt kell szánni, de nincs időnk és uh, itt van egy tagállam Ausztria esetében, ha valami újat akarnak kérni, akkor tegyék meg, de a többiek ezt nem akarják, ezt nem lehet megcsinálni pillanatnyilag szerintem, és nem is észszerű. És mivel nagyon technikai jellegű dologról van szó, ezért biztuk az Európai Bizottságra, az ottani szakértőkre, a frakcióm nem lát itt problémákat, tehát hogy most kifogással élünk, mm, itt arról van szó, hogy a dolog aktuálisá vált, mert egy megfelelő nemzetközi törvényt kívánunk alkotni, és ez újra és újra előfordul. Részletesen foglalkoztunk persze a témával, de az Európai Bizottság úgy gondoljuk járja a maga útját, és mi a kifogást nem támogatjuk. Grácz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hogyha nincsen más felszólaló, akkor a bizottságnak fogom megadni a szót, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Julio García Borgész vagyok. Én a hulladékgazdálkodási egységtől érkeztem. A zöld gazdasággal foglalkozunk. Hogyha megengedik, akkor néhány bevezető megjegyzésem lenne. Szeretném elmondani, hogy a két rendelet tervezetet illetően a hulladékjegyzékkel kapcsolatban illetve a tulajdonságokkal kapcsolatban ezek azért nem a semmiből lettek, hanem öt évig nagyon keményen dolgoztunk ezen, szakértői találkozókat tartottunk a hulladékbizottságban, is, számos vitát folytattunk, konzultációt az érintett felekkel, és nagyon jelentős műszaki értékelést is végeztünk. ezen témák műszaki szempontból lévő összetettsége nagyon fokozott. Az érintett felek egyébként támogatják ezeket a rendeleteket, és a hulladékbizottságban nagyon egyértelmű többséggel jelentek meg azok a tagállamok, amelyek megszavazták ezeket a rendelettervezeteket. 24-en szavaztak mindkét rendelet mellett. És csupán három tagállam, Ausztria, Görögország és Lengyelország ellenezte a rendelettervezeteket különböző okokból. Most pedig szeretném végigvenni azokat az érveket, amelyeket Köztinger asszony állásfoglalás indítványban olvastam, és előre elnézést kérek, ugyanis ez a téma nagyon bonyolult, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakbizottság számára, hogy az összes szükséges információval rendelkezzen a döntéshozatal céljából. Ezért a hozzászólása meglehetősen hosszú és részletes lesz, ezért előre elnézést kérek. Ami a hulladékokról szóló irányelvet, illetve veszélyes tulajdonságokkal rendelkező hulladékokat illeti. Itt három eljárási érvet vetettek fel. A bizottság mandátumát a hármas melléklet módosítása szempontjából nem lépte túl. Azonban, amit az Európai Bizottság, és ezt egyébként a hulladékbizottság is támogatta, tehát a bizottság arra törekszik, hogy ez még sok, a műszaki adaptációnál is sokkal mechanikusabb. Tehát egyszerűen a veszélyes tulajdonságokat a hulladék jogszabályokban kiigazítjuk, illetve hozzáigazítjuk a vegyi jogszabályokban foglaltakhoz. A veszélyes tulajdonságokat most a 2008-as rendeletben határozták meg a vegyi anyagok besorolása, címkézése és csomagolása témakörében, és ez a rendelet pedig valóban műszaki, tudományos előrelépéseket is figyelembe vesz, és a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokat az ENSZ harmonizált besorolási rendszerével hozza párhuzamba. A következő eljárási érvelésem az, hogy a hulladékbizottság egyetlen véleményt készített a két rendelettervezetről. De attól tartok, hogy ez az érv nem rendelkezik különösebb súlyjal. A hulladékbizottság szavazott és a komitológiai nyilvántartásban is szerepel ez a két szavazás, mindkét javaslatra vonatkozott ez, de ez csupán azért, mert ez teljesen nyilvánvalóan azt mutatta, hogy ellenvetés fogalmazódott meg, és azok, akik a javaslat ellen szavaztak, azok esetében is szükségesnek láttuk, hogy közös vitát tartsunk ma. Ami a lényeget illeti, a rendelet tervezetben a fogalom meghatározások homályosak és jogbizonytalanságot okozhatnak. Azonban a veszélyes tulajdonságokat most már pontosabban határozzuk meg a rendelettervezetben, sokkal pontosabban, mint a jelenlegi megfogalmazás, és a veszélyességi besorolási kódokat is pontosítjuk. Második helyen megemlíteném, hogy azzal érvelnek, hogy az irritáló veszélyes hatás, például a hulladékégetésből származó hamuk esetében veszélyes besorolással rendelkezhet. Ez azonban nem a szakemberek fő álláspontja, és ez az elképzelés, ez az ellenvetés a hulladékbizottság többsége nem osztotta. Minden esetre a bizottság tisztázni fogja ezt a kérdést, és az iránymutatási dokumentum alapján, amelyet hamarosan kiadunk, nagyon világosan megállapítjuk, kimondjuk, hogy azok a hulladékok, amelyek nem rendelkeznek veszélyes tulajdonságokkal vagy irritáló eh, tulajdonságokkal, ezeket nem kell többé veszélyes hulladéknak tekinteni. Aztán ott van az az érvelés, hogy a rendelettervezet nem ad meghatározást a veszélyes tulajdonságra, ami a mérgező, toxikus jelleget illeti. Ered, ennek eredményeként nincsen jogi joghézag, ugyanis a bizottság egy eh, tanulmányt rendelt meg ezzel kapcsolatban, illetve lehetséges kihatások vizsgálatára. Az állásfoglalási indítványban rámutatnak, hogy a tagállamoknak jogszabályaikat kétszer kell kiigazítaniuk, most és az értékelés a 14-es veszélyességi tulajdonság értékelését követően. Az a szándékunk, hogy a rendeletet kiigazítsuk, egy olyan rendeletet, amely közvetlenül alkalmazandó, és semmiféle átültetés nem igényel. Az állásfoglalási indítványban szerepel az is, az az ellenvetés, ami azon az érven alapul, hogy a hatásvizsgálatot nem végezték el. Ez egy eljárási ellenvetés, azonban szeretném kiemelni, hogy a teljes hatásvizsgálatot nem kötelező elvégezni a komitológiai intézkedéseknél, minden esetre az a rendelet, amelyen a rendelet tervezet alapul, ott nagyon sok kiegészítő tudományos műszaki bizonyíték szerepel, mint például az érdekelt felek véleménye, az előkészítő munka első öt éve során gyűjtöttük ezeket össze. Ami pedig a hulladékjegyzék módosítására vonatkozó rendelettervezetet illeti, a fő kifogás az állásfoglalás indítványban az volt, hogy a bizottságnak radikálisabb, átfog, átfogóbb módosítást kellett volna javasolnia a hulladékjegyzékben. Egy tanulmányt rendelt meg a bizottság 2008-ban, ez teljesen új struktúrát javasolt a hulladékjegyzékre vonatkozóan, ezt a lehetőséget azonban elvetettük, az ugyanis egyértelmű volt, hogy a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek nem akarták, hogy radikális változásokat eszközöljünk, ugyanis ennek túl magas költségei lettek volna. Ami a többi pontot illeti, attól tartok, hogy az állásfoglalás indítványban felsorolt érvek az értelmezés hiányát mutatják azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a hulladékjegyzék a gyakorlatban. A hulladékjegyzékben abszolút elemek vannak, ezek azonosítják azokat a hulladékokat, amelyeket veszélyesként kell figyelembe venni, aztán pedig ott, van a, ott vannak azok a hulladékok, amelyeket értékelni kell eseti alapon, hogy meghatározzák, hogy azok valóban tartalmaznak-e veszélyes anyagokat, illetve ott vannak még azok a rugalmassági mechanizmusok, amelyeket a rendszer maga tartalmaz. Ezek a mechanizmusok, amelyek a hulladék keretirányelven is szerepelnek, lehetővé teszik az tagállamok számára, hogy nem veszélyes hulladékokat, amelyek elviekben veszélyesként azonosítottak, azokat módosítsák, és fordítva. Tehát ezek a jelenlegi rendszer fő jellemzői. Valamennyi tagállam, kivéve Ausztriát, elégedett ezzel a rendszerrel. Nem tudom, hogy milyen rendszert szeretne Ausztria, de ami teljesen világos számomra az az, hogy strukturális változások célokat azért nem lehet megvalósítani, mert ez gazdasági és környezetvédelmi szempontból is jelentős fennakadásokat okozhat. Végezetül az az érv is elhangzott, hogy az új veszélyes tulajdonságokat nem vettük figyelembe akkor, amikor módosítottuk a hulladékjegyzéket. És van egy konkrét példa is, ami az állásfoglalási indítványban szerepel, de ezt veszélyes hulladékként kellett volna megjelölni, illetve csillaggal ellátni. A veszélyes tulajdonságok felülvizsgálata nem lesz jelentős kihatással a hulladékjegyzéken található elemekre vonatkozóan. És az elemek példáját említik, az elemek, illetve akkumulátorok már most is a tulaj, veszélyes tulajdonságok valamelyikével rendelkeznek, és ez pedig szerepel a hulladékbizottság jegyzőkönyvében is, hogy a bizottság már beleegyezett abban, hogy a hulladékjegyzék elemeit felülvizsgálja, és pontosan az elemekre és akkumulátorokra vonatkozóan foglalkoznak majd ezzel a lehetséges módosítással a tagállamokkal együttműködve. Következésképpen, elnök úr, szeretném arra kérni ezt a szakbizottságot, hogy ne támogassák az állásfoglalási indítványt. Először is úgy gondoljuk, hogy a két rendelettervezet nagyon világos, egyértelmű, és jelentős előrelépést jelent a jelenlegi helyzethez képest. A következő, hogyha az állásfoglalást megszavazzák, olyan helyzetbe kerülnénk, amely inkoherenciát teremtene jogalkotási tevékenységünkben, ugyanis a CLP rendelet, ami teljes mértékben érvényes lesz a jövő évtől, illetve a hulladék irányelv között inkoherencia merülne fel, illetve nem tudnánk teljesíteni nemzetközi kötelezettségeinket sem, a higany egyezménnyel kapcsolatban. Az egyik változás, amit javasoltunk, az valóban arra törekszik, annak biztosítására törekszik, hogy a higany hulladékot veszélyesként minősítsék. Minden esetre teljes mértékben biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság készen áll arra, hogy elvégezze a szükséges munkát, iránymutatásokat adunk ki annak érdekében, hogy biztosítsuk a hulladékjegyzék, illetve a veszélyes tulajdonságok harmonizált alkalmazását, és természetesen folytatjuk a munkát a 14-es, tehát az ökotoxicitással kapcsolatos veszélyes tulajdonságra. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan beszéltem, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Köszönet a bizottságnak ezért a magyarázatért. Úgy látom, hogy más napi rendi pontunk nem maradt ma délelőtre, úgyhogy akkor délután háromkor folytatjuk a szakbizottság munkáját.